Tisztelt kollégák, ezennel megnyitom a mai együttes ülést, az ECON szakbizottság, illetve a Költségvetési Szakbizottság együttes ülését. Kérem, hogy egyezzenek bele a napirend tervezett elfogadásában, nincs észrevétel, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a parlament és az Európai Beruházási Bank megegyezett az információ csere témájában, a Stratégiai Európai Beruházási Alap témájában. Nagyon hosszas megbeszélések végén került sor erre a megegyezésre. Az elnökök értekezlete fog erről aztán dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem ezt a megállapodást, utána pedig Tajani elnök úrnak kell ezt aláírnia. Hogyha még ezt az anyagot nem hozták az önök tudomására, akkor hamarosan ez is meg fog történni. Két jelentéstevünk van, Fernandes úr, illetve Bulman úr. Meg fogjuk hallgatni, hogy hogyan értékelik a helyzetet az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtásával kapcsolatban. Tíz perce van az előadóknak, tehát öt, öt összesen. Utána pedig az árnyék jelentéstevő következnek, mindenkinek két perc fog majd jutni. Végezetül pedig meg fogjuk hallgatni az Európai Beruházási Bank, illetve a bizottság képviselőit. nagyon szoros a napi rendünk. Mindenképpen be kell fejezni 19 óra 50-kor az ülést, hogy 19 óra 50-kor elkezdhessük a szavazást a Beres bőge jelentés témájában. A fiskális és költségvetési kapacitás témájában az eurozónára vonatkozóan. 20 órakor az ECON szakbizottság pedig elköszön a másik szakbizottságtól, a költségvetési szakbizottságtól, és más témák kerülnek napirendre. Bulman úr. A következik 5 perce van. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen az elnök uraknak. Köszönöm José Manuel Fernández kollégának is az együttműködést, amelyel az FC1 értékeléséről szóló jelentést benyújtjuk, nem amelyel, hanem akivel persze. Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák, valóban jó jogalkotói munkát végeztünk, ráadásul gyors is volt ez a munka, annak érdekében, hogy az FC útjára indulhasson. A jogalkotás új szempontokat emelt ki, a valódi kiegészítő jelleget vagy addicionalitást tartotta fontosnak, a köztes struktúrákat erősítette meg, és a figyelem homlok terébe helyezte a kis és középvállalatokat. Egész, el, egész elégedett vagyunk ezzel a jogszabályjal, de nem mindig vagyunk egészen elégedettek a végrehajtással. Úgy tűnik, hogy az FC kvantitatív mennyiségi céljai megvalósulnak, de kételyek merülnek fel a beérkezett projektek minőségét tekintve. Valóban addicionálisak-e, kiegészítő jellegűek? Ez az egyik kérdés. Most elment a felszólaló mikrofonja. Most visszajött a mikrofon. Felmerül a kérdés, hogy fenntarthatóan végrehajthatóak-e ezek a jogszabálytervezetek? Például a scoreboard, az eredményjelző táblázat alkalmazása során, melyet a parlament kérvényezett, nem elfogadható, hogy a scoreboard a makrogazdasági együttműködés területén csak információt adjon, de a kínálat struktúrálására ne használják, illetve a prioritásos lista kialakítására nem. Az sem elfogadható, hogy a benyújtott projektek vizsgálata olyan hosszú ideig tartson, hogy a projekt kérvényezők már nem is tudják, mivel számolhatnak. És az sem lehetséges, hogy a nem lehetségeseket folytassam, hogy egy olyan központi eszköz, mint az EFSZIM megfeledkezik a kisebb projektekről, illetve ilyenek nem jöttek létre. A kvantitatív cél és a minősége, a projektek minősége közötti célkonfliktus rajzolódik ki. Vélhetőleg az FC és a Beruházási Bank részéről tárgyalnunk kell arról a trade ról arról a megállapodásról, melyet meg kell kötni az innovatív jelleg és a kvantitatív célok között. E célokat kell közelebb hozni egymáshoz, és mielőtt az EFSI 2 jogalkotói folyamatát megkezdjük, fontos, hogy ezeket a célokat jobban kiegyenlítsük. Törődni kell azzal is, hogy a beruházások földrajzi eloszlása jó legyen, kívánatos legyen, figyelembe vegye a területi igényeket, itt is van még mit tenni. Több átláthatóságot akarunk elérni, ez teljesen világos, ez is megjelenik tehát majd jogalkotói javaslatunkban, és arról is beszélni akarunk, hogy a governance struktúra, az irányítási struktúra már megfelelő. Mi úgy gondoljuk, hogy nem túl sok kérdés merül fel a döntések kapcsán, túl kevés az átláthatóság, erről beszélnünk kell, és értékelő jelentésünk odahat majd hathatósan, hogy elinduljon erről egy kritikus hangú eszmecsere. Kollégám José Manuel Fernández különös figyelmet fordít a régiókban az FC programok végrehajtására nagyon fontos, hogy ezekben a régiókban a támogató infrastruktúra sem ö, kerüljön margóra, ezről se feledkezzünk meg. Biztos Fernandes kollega mindjárt beszél majd erről a kérdésről, ezért erről nem is beszélek többet, majd ő ezt vázolja. Viszont elmondom még, hogy felkészült szakértőkkel egy workshopot tartottunk múlt héten, az ő, mármint a szakértők észrevételeit, meglátásait megszívleljük, és ezek majd beépülnek a végső dokumentumba, épp úgy, mint az önökkel, kedves kollégákkal való eszmecsere eredményeit is. A módosítók benyújtásának határideje pedig február 28-a lesz. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Bulman úr. Most pedig José Manuel Fernández kolléga következik, a Költségvetési Szakbizottság előadója. Köszönöm szépen, elnök úr, portugálul fogok beszélni. Én is eh, szeretném a társjelentéstevőnek, Bulman úrnak megköszönni az elvégzett munkáját, illetve a közös munkánkat. Ezt eh, annak érdekében tettük, hogy csökkenteni lehessen a bürokráciát, illetve hogy erősíteni lehessen a területi kohéziót. A Juncker terv, hiszen így nevezik ezt általánosságban, de ez az Európai Stratégiai Befektetési Alap, elérte a célját. 28 tagállammal fektették be ezt a pénzt, ez megfelel annak, amit elterveztünk. Ez egyfajta ablak a KKV-k számára, és ez még jobban működik, mint ahogy azt vártuk. Ez azt jelenti, hogy ennek az alapnak, az efsi nek a hatása valóban látható lesz, és mennyiségileg a célokat elértük, és főként a kis és középvállalkozások esetében lehet megállapítani azt, hogy még az elérhető pénzügyi eszközök magasabbak lettek, mint gondoltuk. A befektetéseknél voltak gondok, ez azt jelenti, hogy továbbra is fontos az, hogy ezt eszközt folytassuk egy olyan eszközről van szó, amely fontos az Európai Unió versenyképessége a munkahelyteremtés szempontjából, de ez ugyanennyire fontos eh, az EBB kultúrájának megváltoztatása szempontjából is. Úgy véljük, hogy a platformok segítségével, amiket létre kell hozni, és, és most itt gondolok azokra a platformokra, amelyek határokon átnyúlóak, Remélhetőleg ezekkel sikerül majd a bürokráciát is leépíteni. Hol lehetne javítani? A jelenlegi rendelettel nagyon sok mindenen lehetne még javítani, például a kiegészítő jelleg, ez vitatott még nehéz lesz, majd definíciót találni erre a kiegészítő jellegre, jobb definícióra van szükség, mint most – az Európai Beruházási Bank a szöveg végrehajtásakor eh, végrehajtotta a szellemiséget, de azt is jelenti a kiegészítő jelleg, hogy a befektetéseket kell előtérbe helyezni. Viszont nem igazán értik azt, hogy miért fogadtak el bizonyos fajta programokat, hol van itt a kiegészítő jelleg, ehhez kell egy indoklás, és ez fontos, az átláthatóság a megértés szempontjából tudnunk kell azt, hogy miért kell végrehajtani, és meg kell támogatni ezeket a projekteket, miért lehet ezeket a projekteket megindokolni. Úgy vélem, hogy a vitatott projektek esetében nagyon fontos az, hogy egyfajta indoklást kapjunk. Ami pedig az európai befektetési platformokat illeti, a kis, illetve a nagyobb projektek esetében a tagállamok között például amelyekkel az Energia Uniót lehet elmélyíteni. Ezek a platformok még nem igazán léteznek megfelelő formában. Ehhez jön még az is, hogy az is fontos, hogy ezek a projektek a területi kereteket is figyelembe vegyék. Egy több milliárdos projekt Berlinben nem ugyanolyan hatással jár, mint egy 15 milliós projekt Lisszabonban vagy Észak-Portugáliában. Itt is vannak különbségek. Nagyon fontos az, hogy ezeket a hatásokat figyelembe vegyük, akkor, amikor a munkahelyteremtésről, illetve a területi kohézióról van szó. Az Európai Befektetési Tanácsadási Platform itt a régióknak gondja van a jelöltek kidolgozásával, szükség van ezen programok támogatására, ezért annyira fontosak ezek a befektetés tanácsadási platformok, hiszen ezek az alap célkitűzéseit szolgálják, aktívan kell fellépni saját kezdeményezéseket kell tenni, és a régióknak késznek kell lenniük arra, hogy jelentkezzenek. Nem egy nyitott alap ez, de ehhez az kell, hogy hogy legyen területi sokszínűség is. Nem lehet területi koncentráció, ehhez is ragaszkodni kell, ezért kell ez az európai befektetés tanácsadási platform, hogy ne felejtsünk el egy régiót se, ahogy már elhangzott, ez a platform ahhoz is vezet, hogy a kohéziós alapokat ezzel ki lehet egészíteni, ki lehet egészíteni az európai kohéziós alapot az EFSI-vel. Az EFSI soha nem fogja helyettesíteni a kohéziós politikát, az EFSI csak ki tudja ezt egészíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a két társ előadónak. Fölvázolták, hogy nagyjából miről van szó, eddig hova jutottunk, hogyan lehet javítani a stratégiai beruházás alapműködését. Most pedig az jelentéstevő következnek. Két perc jut mindenkinek. Tisztelt kollégák, kérem, hogy tartsák be hozzászólási időt. Karasz úr következik, de Reyes úr fogja helyettesíteni, parancsoljon. Thank you very much indeed, uh, President. Köszönöm szépen, sajnos Karasz kollégám nem tud itt lenni, Ő az ECOM-ban az FC dosszién, akkor a néppárti árnyékjelentéstevője megkért, hogy mondjam el a mondandóját. Ki szeretné hangsúlyozni, hogy az FC értékelése nagyon fontos, és ezt nem csak arra kell használni, hogy visszatekintsünk az elmúlt másfél évben elért eredményekre, hanem arra is kitekintsünk, hogy minek kell történnie a következő években. Hogyha valóban magas minőségű munkahelyeket teremtő beruházásokat akarunk elérni, akkor szit szabályozó jogszabályt módosítani kell, hogyha erre szükség van, és hogyha ezzel jobban sikerül elterjeszteni, és elé, elterjeszteni az EFSZ-t és elérni az eredményeket. Karasz kollega üdvözli a jelentést, amely kihangsúlyozza az EFSZ végrehajtásában jelentkező nehézségeket, ki ez a jelentés nevez, nevesíti a problémákat, és a bizottság, az EBB és a független hatás tanulmányt végzők van, az EGSB és a Régiek Bizottsága véleményében is meg, fog, meg kell ezeket jeleníteni egy-két kihívást is megfogalmaz Karasz kollega. Egyrészt az addicionalitás kérdését kell hangsúlyozni, illetve a több átláthatóság kérdését kell biztosítani scoreboard, az eredményjelző tábla felhasználásával. És azt is fontosnak tartja a kollégám, hogy a beruházási platform mobilizálja az eszközöket. Elfogadjam, a kereskedelmi bankokkal való együttműködés lehetőségét, ugyanakkor a KKV-k helyzetbe hozásáról nem szabad megfeledkezni, végezetül pedig a harmadik államokkal való projektekre való garancia kiterjesztését épp olyan fontosnak tartja, mint az, hogy az FC programot magát is látványosan, láthatóbbá tegyük. Karasz kollega ebbéli javító észrevételeit elmondva elmondom még, hogy kollégám nagyon nagyra tartja az előre munkáját, és jó alapnak tartja a jövő tekintetében. Köszönöm, Gárdi, ez Zabalasszony Muchas gracias, presidente. Bueno, después de haber intervenido ya los... Köszönöm szépen. Megköszönöm a két társadalmadó hozzászólását. Végül is már nem sok hozzátenni való van. Az, amit Fernandes úr és Bulman úr mondott, az összes témát nagyon jól lefedi. Nagyon jól elmondták azt, hogy hogy az FC második fázisában mit lehet javítani. Egyértelmű, hogy a végrehajtásról szóló számadatok jelentősek. Látható, hogy a célkitűzéseket szépen teljesítjük, de a kvantitatív eredményekkel nem lehetünk, ez nem jelent mindent, tehát nem csak erre kell odafigyelni, hanem azt is, hogy a minőségi szempontok is teljesüljenek, és ezt sokkal közelebbről meg kell vizsgálni. A parlament az addicionalitás témára nagyon nagy hangsúlyt helyezett. Nem könnyű definiálni, hogy mi az, hogy addicionalitás, de figyelembe véve a létező beruházási programokat és egyéb EU-s segítségnyújtást, a kérdés az, hogy létező programokkal, létező alapokkal az FC nélkül mindezt el lehetette volna érni. Jó lenne, hogyha az addicionalitással kapcsolatban nem lennének kétségek, ezt úgy lenne elérni, hogy jobban megismerjük azt, hogy milyen kritériumok alapján választották ki a projekteket. Jó lenne, hogyha a későbbiekben erről lennének majd plusz információink, tehát például, hogy az EFSI által kiválasztott projektek valóban megfegyelt, megfeleltek a feltételeknek. Aztán földrajzi lefedettség, itt is természetesen a, arra kell törekednie, hogy nagyobb legyen az egyensúly, Sokszor az emberek szeretnének egy projektet benyújtani, de nem tudják, hogy eh, ezt hol kezdjék, nem tudják, hogy hogyan kell azt elérni, hogy az FC-ből finanszírozáshoz jussanak. Szerintem nagyon jó javaslat az, amit az előadók előkészítettek, és próbáljuk meg ezt még javítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Lunes Sander következik. Et pas ici. Monsieur Lounès Vous avez la parole. Parancsolj. Nem, Robert Cili kollégám fog hozzászólni. Nem én. Lunes úr nevében fogja ő elmondani a Jó, hát akkor parancsoljon, ön következik. Köszönöm szépen, akkor beszélhetek. Most én vagyok az elnyék jelentés tevője az ECR-nél az, az Econ szakbizottságban. Először is köszönöm a társjelentés tevők munkáját, és örülök annak, hogy számos aggályt már kifejeztek, és ezek megjelennek részben a jelentésben. Az FC befektetések földrajzi kiegyensúlyozatlansága, erről hallhatunk a bizottságnál azt mondják, hogy sikeres volt az, az EU-15-öknél jelent meg a pénz nagy része. Az e- európai, közép-európai államok, amelyek 2004 után csatlakoztak, itt kevésbé vettek ebben részt. az EFSZ-nek hozzá kell járulni a szociális és területi kohézióhoz. Nem akarom megismételni azt, amit elhangzott már a kollégáimtól a kiegészítő jele kapcsán, osztom az aggájaikat. Egy dolgot szeretnék felvetni, egy új aggályt, ez pedig a projektek LBB jóváhagyásával kapcsolatos, például a földrajzi egyensúlyt próbálják helyreállítani projektekkel Közép-Kelet-Európában, de a magánpartnerek nagy része az is állami pénz. Az önkormányzatok például a tömegközlekedés kapcsán, a mobilitás kapcsán gyakran a cégek, amelyek ebben részt vesznek, ezek állami cégek. Tehát adófizetők pénzéről van szó. Én kicsit aggaszt bennünket az, hogy sok tagállamban ez a helyzet növekedik. Ez azért jelenthet gondot, mert a jövőben ez negatívan hathat ki az FC programokra, és ezt figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Richard Ashworth következik. Il est là, il est là. Okay. Prends pas la parole. <coughs> Herr Vorsitzender, ich werde Elnök úr, Richard Ashworth kollégám nevében szólalok meg, én vagyok az ő német hangja. Oké. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a két árnyék előadónak, illetve előadónak Fernandes és Bulman kollégáknak ezt a tervezetet, amely úgy gondolom, hogy a megfelelő kérdéseket fogalmazza meg. Csak támogathatom, ami itt elhangzott. Az FC-re kritikus tekintettel kell áttekinteni, azért, hogy a legjobbat hozzuk ki ebből a projektből. Az LCR frakció nevében ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a jelentés tervezett alaphangütése túlon pozitív alapvető problémákat látok az FC-ben, a tekintetben, hogy végső soron abban, hogy a piacot állami eszközökkel próbáljuk szabályozni. Ez téves. Hogyha azt látjuk, hogy túl kevés beruházás zajlik az EU-ban, akkor a tény megállapítás vélhetőleg helyes, de hát nem mondhatjuk azt, hogy állami beavatkozással helyettesítjük a piacot. Ezzel szalmalángot gyújthatunk, kárász életűvé válhat a beruházás, ahogy németül mondjuk, de hosszú távú beruházási lendületet nem tudunk adni a piacnak, a gazdaságnak. Ez a veszély az EFSZ-nek jelesül, hogy olyan területekbe irányul a pénz, ahol amely területek hosszú távon nem élhetnek meg a piacon. Sokkal inkább helyesebb, helyesebb volna, hogyha a válság okait próbálnánk kezelni. Az egyik ok az, hogy az EU tagállamai nagyon eladósodtak, egy-két tagállam túlzottan eladósodott, elveszítette a versenyképességét, mindez pedig nem a beruházás hiányával, hanem az euró bevezetésével magyarázható. Tremosza úr következne, de ő nincs itt, úgyhogy Dísztorvác következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tremosza kollégám észrevételeit hadd mondjam ő nem tudott a mai napra ellátogatni. Elolvastam az előadók jelentését, meghallgattam a véleményüket, úgyhogy várom ennek a munkának a végét, illetve az FC fel do, ö, új átgondolását. Azt hiszem, hogy azt kéne először is megérteni, hogy miért van ekkora egyenlőtlenség az FC végrehajtásában, miért a 15 régi tagállam részesült ebből ilyen nagy százalékban. Nézzük, meg kell vizsgálni azt is, hogy az energia és közlekedési hálózatok miért vannak túlsúlyban. Szeretném, hogy európai hozzáadott értéket jelentenének azok a projektek, amelyek megkapják a támogatást. Bizonyos multinacionális cégek, amelyek közel állnak tagállami kormányokhoz valamiért, nagyobb részben részesülnek ezekből a támogatásokból, az ő projekteik nagyobb számban nyernek. És úgy gondolom, hogy a kutatási alapból nem kéne strukturálisan az EFSZ-t finanszírozni, és utána pedig, ha megengedi, a magam nevében szólnék hozzá, mert valószínűleg én vagyok a következő a listáján, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani is azért Manuelnek és Udónak nagyon komoly munkát végeztek, és láthatóan van tapasztalatuk, és nagyon jó csapatot hoztak így összekettem. Maga a jelentés nagyon jó képet fest arról, hogy hogy állunk és merre haladunk. A legtöbb esetben egyetértek a következtetéseikkel, nagyon fontos, hogy nagyobb átláthatóságot kérjünk számon az EFSZ-től, ez kell ahhoz, hogy sikeres legyen, ami pedig a KKV ablakot illeti, a teljes, az eredmények már így is túlszárnyalták az elképzeléseinket. Innovatívnak kell lenni azoknak a projekteknek, amelyet az FC finanszíroz, és nagyon fontosnak tartom, hogy az összes régióban ugyanolyan gyorsan haladjanak ezek a témák. Örülök a tanácsadói testületről szóló következtetéseknek, sajnos még nem értük el az elvárt eredményeket és vannak olyan régiók, ahol az EFSZ-nek sokkal többre kell törekednie. Az információ hiány több okra vezethető vissza. Egyrészt az, azzal lehet ezt magyarázni, hogy milyen gyorsan indult ki, indult el ez az egész folyamat. Kezdetben voltak rossz érzéseink a tanácsadai testülettel kapcsolatban. Először azt gondoltuk, hogy ez egy platform lesz. Azt gondoltuk, hogy ha amint a platform feláll, akkor megoldódik az összes probléma. Hát ez a megközelítés nem volt túl sikeres. Meg kéne értenünk, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között, illetve ez a tanácsadói. Hogy el kell érni azt, hogy a tanácsadói testületek vagy központok sokkal gyakorlatilasabban tudjanak segítséget nyújtani. Köszönöm szépen még egyszer, és várom a további munkát Udóval és José Manuel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A GUE-től Fabio De Massi és Liad Nyirjada nincs itt, ezért Viagas úr fog hozzászólni. Parancsoljon. Tehát én relação eh, a este relatório... Ami ezt a jelentést illeti, szeretném a GUE frakció alapvető hozzáállását elmondani az FC alapot illetőleg. Az FC egy olyan alap, ahol megállapíthatjuk azt, hogy vannak magán, illetve állami befektetések is. Ezt a kettőt pedig egymástól el kellene választani. Ez azt jelenteni, Hogyha tényleg szükséges lenne infrastruktúrákat kiépíteni, hogyha Európában, illetve a régióban infrastruktúrára van szükség, akkor ezt a befektetési tervet, ezt az állami befektetési tervet kellene állami pénzekkel használni. De hogyha magánbefektetésről beszélünk, akkor nem szabad, hogy a piac kudarcait is megjelenjen, hogy e, itt pénzt ajándékozzunk magáncégeknek. Több millió ember éhezik, itt nincsen piaci kudarc, azt mondják, és mégis itt azt mondják, hogy ezen a területen a piac nem működik, ezért pénzt adnak. Vannak kritikus pontok, amelyeket támogatni tudunk, például a szektorkoncentráció, az országkoncentráció, vagy a kiegészítő jelleg kérdése, itt mindig is azt mondják, hogy a piac nem működik a befektetések szempontjából, de ezek akkor is működnek, ha nem lenne Juncker terv. Minden arra mutat, hogy a Juncker terv folytatása elhamarkodott, ugyanis a Juncker terv nem hat ki, nincs semmilyen fajta hatástanulmány erre vonatkozólag. Sokat ígérnek, de ez még nem jelent meg. Kommunikáció szempontjából is sokat kell még javítani, de összességében úgy véljük, hogy még korai abból kiindulni, hogy ezt az alapot meg kell hosszabbítani. Ahogy mondtam, mi úgy véljük, hogy itt rossz logikát alkalmaznak. Köszönöm. Bas Eichhout, Eichhout következik. Ne la vois pas. Alors Jordi Scholl. Nem, akkor Jordi Scholl. Eh Thank you, Chair. Oui. Let me, let... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azzal kezdem, hogy meg szeretném köszönni az előadóknak a munkát, amelyet végeztek, és üdvözöljem a jelentés tervezett hangütését, hang ütését, egész pontosan, amely egyrészt egy közkezdeményezés, az FC pozitív értékelését értékelésére törekszik, másrészt azonban bírálatot is megfogalmaz annak kapcsán, ahogyan ezt az alapot idáig kezelték. Ne felejtsük el, hogy az alap végcélja az, kell, hogy legyen, hogy a stratégiai beruházást mobilizálja, amely hosszú távú eh, pozitív hatással van, tehát fenntartható növekedést, kommunikált az szállítás, közlekedés, oktatás, energia, egészségügy, eh, hulladék, kezelés és más fontos gazdasági ágazatokba való beruházást is jelenti. Az EFSI kezdetétől kezdve zöldök mindig hangsúlyozták, hogy a pénzek mobilizációja nem a végcél számunkra, az EFSI vezette beruházások és a fenntartható hosszú távú gazdasági előnyök között rejlik, illetve e kettő erő mezejében mutatkozik meg. És nagyon nehéz megállapítani még, hogy az EFSI valóban hatékony eszköze arra, hogy a gazdasági növekedést útján indítsa Európában. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a projekteket főleg stratégiai területekre kell fókuszálni, amelyek eh, a hosszú távú szociális előnyöket hozzák létre, és ezt figyelembe véve eléggé csalódottak vagyunk, eh, amiatt, hogy a foszilis eh, üzemanyagok által hajtott projekteket is finanszíroznak az EFSZ-ből. Mi több, a civil szervezetek információja szerint az energiaágazatba áramló FC pénzek egy negyede fosszilis üzemanyagokra ford, kerül, ezek erre fordítják, ez pedig elfogadhatatlan és teljesen ellentmond politikai céljainknak, melyeket a Párizsi um, egyezményben vállaltunk, illetve tovább erősíti függőségünket Oroszországtól és más bizonytalan országoktól. Marco Valli, vous avez la parole. Marco Valli, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a stratégia kérdést illeti, az elmúlt években erről már beszéltem. Mi a frakciónk nevében nagyon nagy stratégiai hibának tartjuk, hogy az európai gazdaság kereslet krízisben él jelenleg. Az FC azonban, mint eszköz, sokkal inkább a kínálat oldalát erősíti meg, tehát ez egy olyan eszköz, amely már kiinduló pontjában sem tud segíteni a nehéz gazdasági helyzeten, nem tudja fellendíteni az európai gazdaságot. Ez a kiinduló pont, ez a véleménykülönbség közöttünk, és az a kérdés, hogy sikerül-e az EBB projektjeit kiegészíteni, vagy pedig valamilyen hozzáadott értékkel bír-e az EFSZIM? Mi úgy látjuk az ideigi eredményekből, hogy az FC nem vezetett ezekre az eredményekre. Ami a kiegészítő jelleget illeti, egyetértek az előadókkal, egy sor kritériumot figyelembe kell venni, az innováció, az energiai átalakulás, az infrastruktúrális kérdéseket, és nyilvánvaló, hogyha új autópályákat építenek, vagy a fosszilis energiahordozókra fordítják a pénzt, akkor ez nem vezethet zöld vagy fenntartható átálláshoz. Tehát egyszerűen át kell alakítani az irányt. Ezen felül sokkal több átláthatóságot, transzparenciát kérünk. Nagyon sok ideig elfogadott projektből hiányzik az agregát adatállomány, nem lehet tudni, hogy nemzeti és ha valaki nemzeti szinten egy értékelést akar végrehajtani, nem kapja meg az adatokat, ezt nem tetélheti meg. Egy szóval a bizottság egyoldalú, illetve az EBB egyoldalú elemzései nem érnek sokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az FDD részéről a büdzsében nincs árnyék jelentéstevő, és a, úgy, hogy következik. Sí, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az FC-vel kapcsolatban a legsúlyosabb gond az, hogy hogyan használjuk fel ezt az új lehetőséget, illetve hogy új pénzek érkeznek-e a tagállamokba, hogy infrastruktúrába, kutatási, fejlesztési projektekbe ruházzunk be. Ez a jelentés a jelentés, amit már olvastunk, a, jelentés, a jelentéseket, amiket még létre kell hozni. Most ezek egyáltalán nem világosak. Nos, egyáltalán nem bizonyosodottunk meg arról, hogy valóban az addicionalitás jegyében költötték el ezeket a pénzek, pénzeket, tehát az EFSZ nélkül létrejöhettek volna-e. A jóváhagyott projektek több mint 90% esetében nem mondható el az, hogy az addicionalitás teljesült. Úgyhogy a frakcióm nevében az értékelés egyértelműen negatív. Várjuk meg, hogy a GDP növekedésre gyakorolt hatás megvalósul-e a projektek hatására. Megvárjuk, hogy van-e szemmel látható eredmény, szerintem nem, és utána döntsük majd el, hogy hogyan értékeljük ki. A kutatási fejlesztési projekteknek, projekteket mindenképpen finanszírozni kell. Nos, sajnálatos módon, hogyha nincsen meg itt a finanszírozás, akkor nem lesznek elég jók az eredmények. Merci. Mes chers collègues, nous avons... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, elnézést kérek, de késésben vagyunk, negyed órás késésben, úgyhogy nem lesznek spontán hozzászólások. Most pedig a bizottság részéről Angel úr következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian azt gondoljuk, hogy az FC sikeres, beváltja a hozzáfűzött eredményeket a mennyiségben az FC, de azért láttuk, hogy vannak hátrányosságok, hátrányok is, illetve még nem tökéletes dolgok, amiket mi is pont ugyanúgy szeretnénk kiavítani, mint a parlament. Öt terület van, ahol javaslatokat fogalmaztuk meg, az, egyik, az első terület az addicionalitás. Ezt nagyon nehéz megfelelően definiálni, nagyon nehéz megfelelően bizonyítani, hogy az EFSZ-s projektek valóban addicionális jelentenek. Nos, ezek a projektek általában nagyon kockázatosak, tehát általában olyan projektekről van szó, amit más, ahogy amelyeket máshonnan nehéz lenne finanszírozni. Új feltétel rendszert, illetve egy új kritériumot kéne kidolgozni, melynek alapján az összes projekt a nem optimális beruházási kategóriának kell, hogy megfeleljen. A második téma az átláthatóság. Az EFSIT, mint mint jelet, sokan kérdőjelezik meg. Nem mindig igazságos ez a kérdés feltevés, de sokszor az emberek nem tudják pontosan, hogy ez mit is jelent. Így aztán a bizottság eredmény táblát szeretne megjelentetni, amikor a projekteket jóvá hagyják, és ezáltal az átláthatóságot nagyban növeljük, tehát nyilvánosságra hozunk ezeket a projekteket, és látható, hogy ABCD kritériumot teljesítik ezek a, ezek a projektek, ezért egy, azért meg lehet indokolni azt, hogy miért hagyták jóvá, és így aztán a parlament is számot tud adni arról, hogy miért ezeket a projekteket választották ki. Aztán harmadik téma, földrajzi kiegyenlítődés. Jelenleg a bizottság nincs megelégedve a földrajzi kiegyenlítődés kérdésével. Meg kell próbálni sokkal helyibbé tenni az EFSZ-t, bizonyos ágazatokban, az új tagállamokban meg kell könnyíteni a feltételrendszert. A, más, a harmadik dolog, ez a negyedik téma, a KKV-k részvételét meg kell könnyíteni, és az utolsó pedig klímaváltozás témája. Van egy nagyon komoly célkitűzésünk, tehát a klímaváltozás elleni harcban szeretnénk élen járni. Támogatjuk a parlamentnek azt az elképzelését, hogy az adózással kapcsolatos feltételt megerősítsük, Szerintem ez mindenképpen pozitív, és már is vannak pozitív jelek. Nézzük a költségvetést. Tudom, hogy a CEF-ből nem szívesen vesznek el pénzt, de azért vegyük figyelembe azt, hogy különben elveszne ez a pénzt, és szeretnénk ezt a csatornát még a jövőben is javítani. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most az Európai Beruházási Bank következik. Malterer úr, azt hiszem, ügyvezető igazgató, két perce van. Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim, nagyon sokan vagyunk itt a teremben, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy a magánbeszélgetéseket ne itt folytassa, különben nem halljuk Malterer urat az EFSZ részéről. I wanna, I wanna be brief. Köszönöm szépen, rövid leszek, és nagyon pontos az említett témákról. Először is én örülök ennek a parlamenti vitának, nem csak ma, hiszen ez a fajta párbeszéd a parlamenttel kulcsfontosságú volt az FC végrehajtása szempontjából, és továbbra is az marad. Szeretnék néhány dolgot kiemelni, amelyek tapasztalatom szerint javításra szorulnak. Az ország szerinti elosztás egy olyan dolog, ahol mi is látjuk annak szükségességét, hogy javítani kell. Először is sokkal aktívabbá kell tenni a tanácsadói testületeket a helyszínen, a régió specifikus, specifikus jellegét figyelembe kell venni. A befektetési platformok, illetve a nemzeti bankok között együttműködést javítani kell, a harmadsorban pedig jobban ki kell aknázni az FC illetve a strukturális alapok közötti lehetőségeket, a kettőt egymással kombinálni kell. Ezen kívül annak is örülünk, hogy van egy olyan rendelkezés, hogy plusz szektorokat is lehet választani. Ezen kívül a jelentésben van egy fontos pont, ez a határokon átnyúló jelleg. Nincs jelenleg a tagállamok között határokon átnyúló projekt, ami gyengeség a végrehajtásnak. Szükségünk van több információra az addicionalitást illetően, főként az átlátatosság tekintetében. Említették azt, hogy megfelelő iránymutatásra van szükség a eleménytáblákról. A befektetési bizottság figyel a az eredménytáblákra. Elmondhatom, hogy több információval fogunk szolgálni, és nem utolsó sorban, hosszú távon fontosnak tartjuk a piacfejlesztés szabályozói oldalról, mert emlékszem arra, hogy Három pillérre alapul az Európai Fejlesztési terv, Befektetési Terv, az FCS csak ennek egy része, a szabályozási környezet is ugyanennyire fontos. Köszönöm szépen, főigazgató úr. De rapporteur pour une minute chacun. Most pedig nagyon röviden, ismételten a társadalmi következnek egy-egy perc. Köszönet még egyszer ezért a jelentésért, az FC2 számára, ugye ez elengedhetetlen, és ez biztosítja majd a folytonosságát, folytonosságát hogy az FC-t végrehajtsuk. Ki fog kezdeni? Bulman úr? Ja, werte Kolleginnen Kedves kollégák, <clears throat> köszönöm mindenkinek a hozzászólását. Biztos vagyok benne, hogy Hózi Manuel társadalom és én is figyelembe vesszük az önök felvetéseit, keressük a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk kiegészíteni a szöveget. Még egyszer emlékeztetek mindenkit, hogy az önöktől származó mondosító indítványokat február 28-áig várjuk. Ázsel úr, úr a bizottság részéről nagyon pontosan beszélt azokról a kérdésekről, amelyek a bizottság szempontjai szerint is változtatásra, javításra szorulnak. Úgy hiszem, hogy a parlament is nagyjából hasonló értékelést fog alkalmazni, ilyen módon konstruktívan dolgozhatunk majd a megoldások keresésén. Molterer úr felvetéseit szerint, hogy az FC eh, döntéshozóiban eh, megvan a készség a változtatásra, örömmel fogadom, és így eh, nem csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is javíthatjuk majd az FC2-t. Köszönöm Bulman úr, Fernándes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Másfél évvel ezelőtt beszéltünk először erről az alapról és komoly kétségeink voltak, hogy működik-e majd, és a multiplikátor, a több, a sokszorozó tényező működik-e vagy nem. Ma pedig arról beszélünk, hogy az alapot meghosszabbítjuk. Több öm, száz öm, ezerre kis és középvállalat lehet a kezdezményezetje a programnak, de jobban is működhet ez a program már a jelenlegi rendelet keretében is, de mindent teszünk annak érdekében, hogy az új, az FC2-es rendelet még pontosabb legyen. Az Európai Uniónak mind a magán, mind a közberuházásra szüksége van. A magánberuházás nem rossz beruházás. Nem úgy van, hogy közberuházás jó dolog, magánberuházás rossz dolog. Nem. Mind a kettőt lehet jó célokra használni. Az én hazámban a Lisszaboni területi tanács például 200 millió eurót csatornázott be az alapból a különböző közcélú beruházásokra. Ebből látjuk, hogy milyen fontos tehát ez az alap. Üdvözlöm a kollégák észreveteleit, köszönöm a hozzászólásokat, a meglátásaikat, és ezeket figyelembe vesszük. Remélem, hogy sikerül kibővíteni majd az alapot. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak, köszönöm, hogy tanúbizonyságot tettek arról, hogy bizakodó módon akarnak tovább haladni, és számítunk önökre a tekintetben, hogy az EBB-re nyomást gyakorolnak, illetve azokra is, akik kialakítják ezt a munkát. Most pedig már az FC végrehajtásának eh, pro- programját lezárjuk, és most pedig Roberto Gualtierinek adom át az elnöklést. Köszönöm szépen, Jean. As you know, eh, we... A szavazás következik. On the budgetary capacity for the euro area, I would like to ask you to vote for a test. Először is teszteljük a szavazórendszert, a szavazást megnyitom. still a couple of colleagues to vote. Okay, one still to vote. Okay, we close the vote. A szavazás lezárom. Most pedig elkezdjük a jelentésről a szavazást. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 16-os oldalra kell lapozniuk a szavazólistán. Sok oldalt kell lapozni. 264-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 271-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 307 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 323 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva E kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 24. oldal. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 33. oldal. G kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 38. oldal. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 44. oldal. 729-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 732 mellette ellene tartózkodik elutasítva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 49. oldal, C kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 57. oldal, B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és végezetül név szerint szavazunk, végső szavazás jelentésről a szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezártam a szavazást. 54 igen, 28 nem szavazat, 6 tartózkodást, elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk a jelentés készítőinek. And now... Most pedig az Econ szavazás következik. Mondhatnék valamit, elnök úr? kérdezi valaki a teremből. Miért még mondaná valamit? Hadd mondjam el, hogy van az ECR-nek egy kisebbségi véleménye is, amit persze a jegyzőkönyvhöz kell majd csatolnunk, és most örömmel megadom a szót uh, a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim! Körülbelül egy éve dolgozunk ezen a jelentésen, ezt önök nagyon jól tudják. Meglehetősen bonyolult exercise volt ez, feladat. Sok jó szándék kísérte munkánkat, különböző elképzelések, modellek fogalmazódtak meg arról, hogy mit kell egy olyan Európai Unióban tenni, amely jelenleg valóban akár a létéért is aggódhat. Különböző elképzelések voltak arról, hogy mi a legjobb út, nem a különböző frakciók és politikai irányok törték a fejüket. Egy sor módosítóval igyekeztünk egy egészen új formátumot találni, annak érdekében, hogy szélesebb körben sikerüljön elfogadni ezt a jelentést, és a saját kezdeményezésű jelentés ne um, vesszen el a különböző kompromisszumokban, hanem sikerüljön valóban egy egyirányba mutató szöveget elfogadni. Az a tény, hogy ennek a célnak megfeleltünk. Tudom, hogy sokak nem teljesen elégedettek, nekem is van egy-két megfogalmazással bajom, de a kompromisszum kompromisszum. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy találtunk egy olyan utat, melynek segítségével Eh, sikerült csütörtökön a három összefüggő jelentés összekapcsolásával fontos politikai üzenet megfogalmaznunk a tekintetben, hogy mi az Európai Parlament mit várunk el a döntéshozóktól, milyen kérdésekről kell vitázni, hol kell döntést hozni. Ami ma megoszt bennünket, az azután majd a jogalkotás részévé válik. Tehát nem érdemes most egy szó kapcsán szőrszál hasogatásba bocsátkozni, egy szó miatt megosztani a parlament véleményét, hiszen végezetül a jogalkotói tör, szöveg jön létre, de egy célról nem szabad megfeledkeznünk, mégpedig az, hogy súlyos kötelezettsége hár óránk, és hatalmas felelősséget viselünk megmutatandó az európai állampolgároknak és az államoknak, tudatosan mondom ezt a, használom ezt a sorrendiséget, hogy vállaljuk a felelősséget. Egy szóval a kompromisszum egy része, és most Merkel asszonyt, a kancellárt idézem, aki a német soros elnökség során tartott első beszédében Európa szelleméről, a, mint a toleranciáról beszélt, a toleranciáról, mint Európa szelleméről. Éppen ezért tehát fontos, hogy lássuk a megoldást, és a kompromisszum szellemében járjunk el. És azt hiszem, hogy ennek a szellemében sikerül majd meghaladni a nehézségeket. Köszönöm egyébként a társadalmadóknak és a különböző frakciókban dolgozó kollégáknak a munkát, akik együttműködtek velünk. Köszönöm az intenzív együttműködést nem csak intellektuális gyakorlat volt ez, hanem reményeim szerint, amikor betakarítjuk csütörtökön az eredményt a plenáris szavazáson, akkor láthatóvá válik, hogy a politikai, az Európai Parlament markánsan fogalmazta meg a véleményét. Köszönöm. Pervás Perez. Monsieur le Président. Euh, Beres köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük, hogy társelőadóként lehetőségem nyílik, lehetőségem nyílik kifejteni a véleményemet. Bőge úr már elmondta a lényeget. De azt hiszem, hogy akár azt a benyomást is keltette, hogy pokol olyan nehéz volt ezt a, ezt a jelentéstevő munkát elvégezni. De Először is szeretnék köszönetet mondani Bőge úrnak, hiszen nagyon jól fogott hozzá a témához, és nagyon komoly politikai bátorságról tett tanúbizonyságot az teljes folyamat alatt, ezért tudtunk ilyen jól haladni, és nagyon nagy intellektuális őszintességgel is viseltetett a téma iránt. Minden a csütörtöki szavazáson múlik, de azt hiszem, hogy az az etap, amihez eljutottunk, ez már nagyon fontos és nagyon bátorító. Az Európai Parlamentben nem csak kompromisszumokat tudunk létrehozni, hanem egyensúlyt is létre tudunk hozni, és elképzelhető, hogy az egyensúlyok lehetővé teszik azt, hogy a többi európai intézmény megnézze, hogy mi is folyik az Európai Parlamentben, mert úgy gondolom, hogy az eurozónának végre be kell látnia, hogy mi a téd, hogy milyen kihívások előtt áll. Föl kéne végre ébredni. Sok elődünk, nem fogok mindenkit néven nevezni, de ott van például az öt elnök jelentése. Ez is megmutatta azt, hogy igenis az ember össze tudja szedni magát, van arra lehetőség, hogy új lendületet kapjunk, és az Európai Bizottság majd egy fehér könyvet fog kiadni. Jó lenne tehát, hogyha ezt az egyensúlyt, amit sikerült most itt a jelentésben megvalósítani, ezt mások is komolyan vennék, és szeretnék köszönetet mondani a többi munkatársnak, akik időt és fáradtságot nem kimélve nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy ez az egyensúly valóban megvalósuljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönet még egyszer az előadóknak. Nagyon jó volt az együttműködés a két szakbizottság között. Igen. Én is szeretnék köszönetet mondani, illetve gratulálni a két társelőadónak nagyon jól megértette egymást a két társelőadó, nagyon bátrak voltak. E, rajtuk keresztül a parlament egy üzenetet tud elmondani arról, hogy mit gondol az euróvezetről, az euróvezet jövőjéről. Az előbb beszéltünk az EFSZ-ről. Nos, kedves kollégák, engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy az is rendkívül fontos, hogy az európai pénznembe az euróba vetett bizalmat helyreállítsuk, ez is elengedhetetlen ahhoz, hogy munkahelyeket teremtsünk és gazdasági növekedést hozunk létre. Köszönöm, és meglátjuk, mi lesz majd a plenárison a szavazáson ennek a kérdésnek a sorsa. Thank you. Merci Roberto. Merci. So I need to ask you a new test for the... Új tesztet kell tartanunk az ECON szavazáshoz.